Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim, elnézést ezért a négy perces késésért. Nem láttam az órát. You, <laughs> you, can, you can tell me when to stop. Um, okay, it will be a busy, a busy meeting. Egy nagyon sűrű napi rendel kell ma megbírkóznunk. Először is el kell fogadnunk a napi rendet. Két változtatást javasolnék a napi rendtervezethez. Remélem, hogy a szakpolitikai szakértőink, tanácsadóink már megosztották önökkel az információkat. Ők és a titkárság javasolta változtatásokat. A technikai komplexitása miatt két dossziét ról szóló szavazást halasztanánk el. Az egyik a Westfál jelentés, a másik pedig a CEF, amelynek Piotrowski úr a jelentéstevője. Ezt a kettőt halasztanánk legközelebbre. Mégpedig azért, mert az illetékes szakbizottságok is elhalasztották a szavazást ezekről, úgyhogy mi is később szavazhatunk ezekről, és még így is időben eljutnak majd az illetékes szakbizottsághoz. Én ezt javasolnám, hogyha mindenki elfogadhatónak tekinti ezeket a változásokat, akkor elfogadottnak tekintjük a napi rendet. Köszönöm szépen, bejelenteni valóm nincs, mert egyébként is elég időt kell rendelkezésre bocsátanunk a szavazáshoz, úgyhogy kezdjük is azonnal a szavazást. Nyugszabálytervezet az Európai Parlament és a Tanács részéről a kutatási és innovációs keretprogramra, a Horizont Európa számára. Van úr, ön a véleményünk jelentéstevője, kérje a szót. Köszönöm szépen, pontosan úgy, ahogy mondta, a szakbizottságok nagy sebességgel dolgoznak, nem tudjuk leállítani, nem is akarjuk őket, úgyhogy mi leszünk az elsők, akik itt elfogadjuk a véleményt. Köszönjük a titkárságnak és az árnyék előadóknak a remek munkát. Nagyon örülök annak, hogy sikerült a CPR megfogalmazásait megtartani, különösen a a regionális és nemzeti szintű transferek kapcsán. Megfelelő kompromisszumok vannak, megállapodás, és azt hiszem, hogy nyugodtan szavazhatunk. Köszönöm. Okay, thank you very much. Köszönjük szépen, akkor kezdhetjük is azonnal a szavazást. Elnézést. Egy kicsit küzdök itt a felszereléssel, mondja az elnök. Esetleg, hogyha egy technikus segítene nekem, az talán nem lenne rossz. Nem működik a szavazókártyám. Nem a kártyával van a gond, hanem a készülékkel. Elnézést, kezdjük a szavazással. blogban szavazunk rögtön az elején, 147-es módosító, 148-as, 187-es, 249-es és 125-ös. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ellenőrizhetjük? Egyik szavazógép sem működik? A szavazást megnyitottam, nem? Nem működik? Nagyszerű. Fantasztikus. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Tessék parancsolni. Azt szeretném kérni, hogy számolják hozzá a szavazatomat, sajnos nincs itt a kártyám, véletlenül a plenáris ülésterembe felejtettem, de hát itt vagyok már az ülés kezdete óta. Repeat. Megismételné elnézést. Nincs itt a szavazókártyám, de hát itt vagyok a szakbizottsági ülés eleje óta. Jó, akkor tegye fel a kezét és szavazzon úgy, jó? Hogy bele tudjuk számolni. Akkor én támogatom, támogatom. Akkor elfogadva. You, be, you have today the golden finger. Akkor... All right. Akkor most haladunk tovább. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Haladunk tovább. 22-es kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. as módosító mellette, 88, 188. Ez az első blokkban van, 24-es kompromisszum, mert a 188 is okafogyottá vált mellette ellene tartózkodók elfogadva. 25-ös kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 27-es kompromisszum Azt javasolnám, hogy először szavazzunk a 134-es módosítóról. A 234-esről elfogadható a jelentéstevőnek, ha így járunk el? És utána szavaznánk a kompromisszumról. Lehet, hogy így egyszerűbb lenne, úgyhogy nem ellenzem, de szerintem ellene kellene szavaznunk. Ezt mondom jelentéstevőként, hogyha először a 2 3 asról 4-esről szavazunk, akkor ellene kell szavazni. Köszönjük szépen! 234-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Ellenőrizzük rendben. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva, mert én is ellene szavaztam, és az én szavazókártyám sem működik, úgyhogy egy szavazatnyi különbséggel bár, de elutasítottuk. Tizenöten szavaztak mellette, tizennyolcan ellene, és egy valaki tartózkodott. Rendben, ez volt tehát az eredmény, haladunk tovább, 27-es kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Megyünk tovább, 28-as kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 29-es kompromisszum mellette, elfogadva, 30-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 250-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 251-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 252-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 253 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 255-ös, 255, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 257, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 258 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 259 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 31-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 261-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Szeretném bejelenteni, hogy a 262-265-ös, 231 és 274 és 241-es módosítókat visszavontuk, mert bekerültek most már ezek különböző kompromisszumokba. Köszönjük szépen az információt, mondja az elnök, a 267-es a következő. Ezt nem vonták vissza, ha jól értelmeztem, ki támogatja, ki ellenzi tartózkodók, elfogadva. 268 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 269 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 270 mellette, ellene, tartózkodók. Azt hiszem elfogadtuk. 271 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 271-est, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. Igen, elfogadtuk. Rosszul számoltam, elfogadtuk, helyesbít az elnök. 272 mellette. Ez a módosító a 18-as kompromisszumban szerepel, amelyről később szavazunk, elnézést, hogy csak most tudtuk ezt jelezni, de erről most nem kell szavaznunk erről a módosítóról, hogy a 18-as kompromisszumot elfogadjuk. Ez a 272-es módosító? Igen. Jó, akkor ez szerepel 18-as kompromisszumban, amelyről már szavaztunk, és amelyet már jóvá hagytunk. Úgyhogy a 273-as módosító jön most, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 277-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 278-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 279 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 34 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 280 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 281 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 282 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 283 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 34-es kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Kettő 88-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 35-ös módosító, szóbeli módosítással együtt, ellenzi valaki a szóbeli módosítást, nem? Akkor szóbeli módosítással együtt, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 35-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 291-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 37-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 38-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 39-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 40-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 41-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 292-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 36-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 315-ös módosító. 315, mellettem, ellene, tartózkodók, elutasítva. 316, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 37-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 38-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 62-es módosító. 62-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 63 mellette. Ezt visszavonták, elnézést mondja az elnök. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 71-es módosító. Ez azonos a 72-essel? Nem, mégsem. 71-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 72. Ez azonos a 73-assal, akkor a 72-esről 73-asról szavazunk mellette ellene tartózkodók elfogadva. 74. Mellette ellene, tartózkodók elfogadva 75-ös mellette, nem ez fogyottá vált, akkor 76-os mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 89-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 90-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Négyes módosító, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Tizen... Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Tizenegyes kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Tizenkettes kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 110-es módosító, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 15-ös kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 121-es módosító. Visszavonva. 122. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 123. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 124. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 126. Igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 16-os kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 130-as módosító igen, nem, tartózkodás elfogadva. 131-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 17-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 138-as módosító igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 18-as kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 141-es módosító, visszavonva. 19-es kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 120-as, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Most nézzük akkor a zárószavazást elektronikusan, megnyitom. Lezárom a szavazást. Harmincöt igen, plusz az én szavazatommal 36, az ön szavazata igen, akkor 37 igen szavazat, Skácolino is, úra is 38 igen szavazattal, 37 akkor jó, elnézést, tehát mert ugye az én kártyám sem működik, tehát 37-en igennel szavaztak, egy ellene, egy tartózkodás volt. Gratulálunk Van der úrnak meg kell, hogy mondjam, hogy gratulálnunk, gratulálhatunk mindannyiunknak is, hiszen ez volt az első jogalkotási dokumentum az új javaslat keretek között. Rendkívül sikeres volt, köszönjük. Akkor nézzük a következő nagyon fontos dokumentumot. Bresszó asszony, az Európai Szociális Alap Plusz. Bresszó asszony, kér, kér szót? Köszönöm szépen. Én is csak néhány szóban szeretném megköszönni a kollégák munkáját. Nagyon gyorsan dolgoztunk ezzel a dossziéval kapcsolatban, és azt hiszem, hogy a kompromisszumok is megfelelnek a közös gondolatainknak azzal kapcsolatban, hogy az európai szociális alap a regionális politikának és a kohéziós politikának részét kell, hogy képezze. Ez a kompromisszumok lényege. Úgyhogy én azt hiszem, hogy alapvetően megpróbáltuk figyelembe venni a különböző álláspontokat. Köszönöm. Thank you very much, and I hope you... Köszönöm szépen, és remélem, hogy a szavazáson ugyanezt fogjuk látni majd. Nos, nagyon köszönöm, akkor nézzük rögtön a szavazást. Kezdjük a 15-össel. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 107-es, igen, nem, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. A 107-es <clears throat> elektronikusan. Megnyitom. Lezárom. Én ellene vagyok. 19-19. Önnek működik. Akkor 19-19 a szavazatok aránya, és így elbukik. Elutasítottuk. 111. Szóbeli módosító. Ellene valaki? Nem, senki. Akkor megszavítjuk. Igen, nem, tartózkodás. Elfogadva. 108. Igen, nem, tartózkodás. Elfogadva. 109. Igen, nem, tartózkodás. Elutasítva. 110. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 112. Igen, nem, tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. A 112-nél tartunk. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Ráadásul én is mínuszt szavaztam, negatív. Ellene. Elutasítottuk. Száztizenhárom. Igen. Nem. Tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk ezt is. Ugyanaz a helyzet. Ellenőrizni kívánja? Nem. Jó, ellenőrizzük. 113. Megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. Pont ugyanaz a többség itt is. Jó. Egyes kompromisszum. Igen nem, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 121-es módosító, szóbeli módosító. Szóbeli módosítást ellenzi, valaki nem, akkor kivel szavaz igennel, nemmel, tartózkodás, elfogadtuk a szóbeli módosítót. 122-es módosító igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Ötös kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. Hetes kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 143-as módosító. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 144-es módosító. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 148-as módosító. Igen. Nem? Yes, I think... Így van. Azt hiszem mindenki tudja, hogy ez közös hatáskör a, az Empül és az Envi között, ugye? Jó, akkor is szavazunk a 148-ról. Igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 149, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 151, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 9-es kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 154-es módosító, igen, nem. Tartózkodás. Elfogadva. 155. Igen. Nem. Azt kérem, hogy magasabbra rakják a kezüket. Igennél tartunk, tehát 155 mellette ki van. Ellene? Tartózkodás? Ellenőrizzük akkor. Még a magasba tartott kezek sem segítenek, úgyhogy megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elnézést. Elfogadtuk tehát. 156-os. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 150 es megint kizárólagos hatákör, hat, ez kizárólagos hatáskör az MV-vel, de szavazunk róla, 157-es. Igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 159. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 159. Igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 160. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 161. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 162. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. Tízes kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 11-es kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 173-as. Igen nem. Tartózkodás. Elutasítva. 12-es kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 13-as kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 14-es kompromisszum. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. 185-ös módosító. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 186. Nem esik ki. Csak akkor esett volna ki, ha elfogadtuk volna az előzőt. 186 igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítottuk. 187 igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk ellenőrizni akarják, akkor tegyük meg. 187 elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. nyolc Kiesik, hiszen a 87-est elfogadtuk, és akkor a következő 190-es módosító indítvány, 91-es és 92-es azonosak. Ki támogatja ezeket? Ellenük ki van. Tartózkodás elutasítva. 15-ös kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 196-os módosító. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 197-es, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 207-es módosító. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 208. Igen. Nem. Tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, ellenőrizzük, hogyha gondolják. Elfogadtuk. 209-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 210. Igen. Nem tartózkodás elutasítva. 211. Igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. 212-es. Igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. 213-as. Igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. 221-es kiesik. Igen. És 214-es. Mit jelent az, hogy majdnem azonos? Majdnem, majdnem terhes. Akkor szavazzon külön, mert csak majdnem azonosak. 214, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 226, igen, Nem azonosak, mert csak majdnem azonosak. Majdnem jól látom. Ja. Ja. Rendben. Elfogadtuk, majdnem. Majdnem egyetértünk. 2.15. Ezt ki támogatja? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Akkor 2.16 kiesik. 18-as kompromisszum igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. 222-es módosító. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 223-as. Igen. Nem tartózkodás, elfogadtuk. 14-es, igen, ez kiesik, bocsánat. Rendben, akkor a 227-esre ugrunk. Ki támogatja, nemmel kiszavaz, tartózkodás elutasítva. 228. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 229. Igen, nem, tartózkodás el, elfogadva. 230. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 231. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 232. Ez azonos a 31-el, 233 szóbeli módosítóval az előadótól ellenzi valaki a szóbelit? Nem, akkor a szóbelivel együtt. 233 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 234 igen, nem, tartózkodás. Szerintem elfogadtuk. 235 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 236 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 237 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 238 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 239 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 240 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 241 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 242 mellette, ellene. Yes, we can... No, you are not agreed? Okay. Nem ért egyet ezzel? Jó, akkor a 242-esről szavaztunk, most következik a 243-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 244 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 245 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 246 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 247 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 248 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 249 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 250 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 251 mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük. 251-es következik elektronikus módon. Lezárom a szavazást. Elutasítva az én mínuszos szavazásommal. kettő mellette ellene tartózkodók elfogadva 253 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 254 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 255 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 256 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 257 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük le a 257-est elektronikusan, Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes módosítás. Mit jelent ez akkor most? Én ellene vagyok. Nem, sajnálom. I'm sorry. It is, it is part of the, of the joke, but... Ez a vicc része. Sajnos mikrofonon kívül hangzik el. Hát én vagyok egy a sok egyenlő közül. Egyes módosítás. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 16. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 17. Mellette. Ellene tartózkodók elfogadva, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 21-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 29-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 30 mellette ellene, tartózkodók, ezt leellenőrizzük, 30-as módosítás. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadva. Nagyon sajnálom. Nem a szavazás eredményét, hanem az én hibám miatt kérek bocsánatot. 31-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 25 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 49-es módosítás, ez egy szóbeli módosítás. Bárki ellenzi, el nem, akkor szavazunk a 49-esről, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 64-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 65 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ez a szóbeli módosítással együtt volt, a 65-ös, és elfogadva a szóbeli módosítással együtt. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 73 mellette itt is van egy szóbeli módosítás, senki se ellenzi, akkor ezzel együtt a 73-as mellette ellene tartózkodók ezt leellenőrizzük. 73-as géppel. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Húsz ellenszavazattal velem együtt. 74 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Le akarják ellenőrizni? A 74-est. Elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 75-ös. Illetve ez okafogyottá vált. illetve mégis szavazunk a 75-ösről mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 29-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 80-as módosítás, szóbeli módosítással, ellenzi -e valaki nem, akkor szavazunk róla, 80-as, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 30-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 31-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 89-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 32-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 94 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 95 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 100-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 101 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 102 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 103 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 104 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 105 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 106 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Utolsó, végső szavazás. Megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom. Én mellette szavazok. Akkor az azt jelenti, hogy 36. Kettő ellenében tartózkodás nélkül. Gratulálunk Bresszó asszonynak. És ez volt a második fájlunk az új keretek között, úgyhogy ez nagyon jól haladt ez a dolog. Köszönöm mindenkinek a türelmét. Folytatjuk a munkát. Európai Globalizációs Alap. Hozzá szeretne szólni valaki? Nem? Akkor rögtön jön a szavazás. Mégpedig a 13-as módosítással kezdünk, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 11 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 80-as, 80 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 81 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 12 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 14 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 98 mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 101, egy mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 102, igen, elnézést, százas, százas. Nagyon gyorsan haladtam. Köszönöm mellette ellene tartózkodók elutasítva. 102 mellette ellene tartózkodók. Ezt leellenőrizzük. 102. Elektronikusan megnyitom a szavazást. And the vote is closed. And it is rejected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 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 104, okafogyott, 105 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 106 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 107 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 108. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 110. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 111. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Igen, ellenőrizzük le akkor a 111-est elektronikusan. Megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom. Elutasítva. We continue with... Folytatjuk. 112 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 116 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Leellenőrizzük? Jó, 116-os elektronikusan. And the vote is closed. Lezárom. Elutasítva. Okay, can we close? Jó, akkor lezárhatjuk végre ezt a szavazást, mert a 116-ost most szavazzuk, lezárom. Kérem, hogy újra szavazzunk, megnyitottam a szavazást. hot. 116, 116. Electronic vote, the vote. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Again, it is reject. És elutasítva. Compromise 18. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 121 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 122 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Leellenőrizzük? 122 Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 123 mellette ellene tartózkodók, ugyanez a helyzet, elutasítva. 124 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 125 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 20-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 129 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 130 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 131 mellette, ellene, tartózkodók, azt hiszem ezt elfogadtuk, leellenőrizzük a 131-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva, megint csak az én szavazatommal nagyon jó, hogy ilyen arany ujjam van. A nemzeti parlamentekben ez elég gyakran előfordul, de itt nem. Folytatjuk. 132. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 133. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 134 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 9-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 135 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 136 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 137 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 138 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 139 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 140 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 141 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 144 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 145 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 12 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 14 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. 17 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Leellenőrizzük a 17-est. Elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Megint csak nekem köszönhetően. I will improve myself. Jó, hát próbálok majd javítani a helyzetem. Egyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 22 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 28 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 31 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 39-es módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. 40 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 41 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 47 mellette, ellene tartózkodók leellenőrizzük. 47-es elektronikusan. Megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Negyvennyolc mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 53 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 56 mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük. 56 elektronikusan. Lezárom a szavazást. és ez sajnos nem lesz meg, mert én ellenzem. Hát én is majd a következő szavazással megpróbálok javítani magamon. Ötvenhat, nem, 57 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Sajnos az 57-est is megismételjük, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 59, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 8-as kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 62, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Végső szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 36-an szavaztak mellette, az én pozitív szavazatommal együtt. Látják, hogy azért csak-csak én is javulok. 36, 2 ellenében és nincsenek tartózkodók. Gratulálunk Dajcsúrnak, nagyon jó eredmény, köszönjük. And we continue now. Akkor folytatjuk most, az utolsó mai szavazásunk következik. Fitó úr véleményéről van szó, szeretne mondani valamit? Nem? Rendben. Akkor azonnal szavazunk is. Egyes módosítom. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük, ellenőrizzük a kettes módosítót, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hármas módosító az okafogyottá vált. Megyünk tovább, négyes módosító ki támogatja, ki ellenzi tartózkodók elfogadva. Ötös módosító, részenként szavazunk, első rész, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hatos módosító szóbeli módosítással együtt, valaki ellenzi a szóbeli módosítást? Nem, akkor szóbeli módosítással együtt hatos mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Még egy szóbeli módosítás. Ez egy új szöveg, új hatos bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva ez az új szövegrész. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kilences módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Még egy szóbeli módosítás következik, egy új szöveg, a szocialisták kérték mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tízes módosító, szóbeli módosítással együtt. Ellenzi valaki nem, akkor tízes szóbeli módosítással együtt mellette, ellene. Tartózkodók, ellenőrizhetjük ezt? Azt hiszem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Egyértelműen elfogadtuk. A 11-es okafogyottá vált, mert a 10-est elfogadtuk. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 17-es, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 18-as módosító szóbeli módosítással együtt, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Most pedig a záró szavazás következik. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 35 igen szavazattal, egy ellenszavazat mellett elfogadtuk, gratulálok Fitó úrnak, és köszönöm szépen a szavazást a kollégáknak. Very well done, and now we... Nagyszerű. Akkor az utolsó napi rendi pontunkra térünk át. Ez pedig nem más, mint Omázsé úr véleménytervezetének a megvitatása. Thank you. It was my Thanks. Thanks. Thank you very much. Okay. Reggie decided... A Regi úgy döntött, hogy véleményt készít a halászati szakbizottság jelentéséhez, az Európai Tengerészet és Halászati Alaphoz 2020 után, Omázsi Zsióra vélemény jelentéstevője itt a szakbizottságban, és ma mutatja be a vélemény tervezetét. Csendet kérnék itt az ülésteremben. Nagyon szépen köszönöm. Omázsi úr, öné a szó. Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy rendkívül fontos szerepet tölt be mindez az unió számára, a halászok számára, a part menti és szigetvilágok számára, az ott élő emberek és az innovatív célok megvalósítása terén egy fenntartható halászat, illetve a tengerek biológiai forrásának megőrzése, érdekében, a kék fenntartható a gazdaságért, és annak érdekében, hogy nemzetközi szinten is az óceánok kezelésében az Unió betölthesse ráváró szerepet. Az ultraperiférikus régiók, illetve a tengeren túli megyék, az Unió ebben az esetben e-, ezeket is figyelembe vették, és az Európai Unió rendkívül fontos szerepet tölt be az összes területen, és ezért az én javaslataimban is az szerepel, hogy úgy tekintsünk a tengere, mint egy közös forrásra az egész emberiség, az Európai Unió számára egy kimeríthetetlen kincs, és ezért rendkívül fontos az, hogy meg tudjuk azt őrizni, a halászati politikáink mellett, vagy az, azok ellenévre? Az unió különböző területei között átjárást is biztosítanak a tengerek, és önök is tudják azt, hogy a klímaváltozás miatt a biodiverzitása az óceánoknak állandó fenyegetettséget szenved el, és ezért nagyon fontos az, hogy figyelembe vegyük komolyan mindazokat a kihívásokat gazdasági, szociális vagy környezetvédelmi szempontból, amelyek ehhez hozzájárulnak. Miután óriási a tengereink szerepe, ezért világszinten is az óceánok kezelésében központi szerepet kellene betöltsön az Európai Unió. Az összes sziget, illetve a partmenti régiók, a tengerrel összekötött régiók eh, szempontjából is nagyon fontos ez. Szerettem volna megerősíteni a források megőrzésének fontosságát, a környezetet, de hát gondolom, hogy ez kiderült a, szere, a szövegből. az alapok 25%-át a biodiverzitás megőrzésének és javításának, illetve a tengeri ökoszisztémáknak szánjuk. A legutóbbi jogalkotási időszakhoz képest fontos azt figyelembe venni, hogyha állandóan növeljük a tengerekben lévő hulladék számát, akkor bizony 2050-re már egy darab hal vagy rák sem lesz a tengerekben, amit kihalásszunk. Nagyon fontos bevételi forrás, főként az ultraperiférikus régiók számára mindez. Úgyhogy a korábbi halászati rendszert felváltja ez az új rendszer, a 339-es cikk, illetve a kivételrendszerek megfogalmazása, a 349-es cikk azt szolgálja, hogy bizonyos engedélyekkel ö, lehet csak ö, engedélyezni. Szeretnénk egy pozei halászati verziót létrehozni, ami az ultraperiférikus régiók számára rendkívül fontos, ezen kívül pedig nagyon fontos lenne, hogy ne csak a kompenzációkkal foglaljunk, hanem holisztikusabb megközelítést alkalmazzunk. Ami az ökológiai kihívásokat illeti, azt gondolom, hogy a biodiverzitás és a környezetvédelem igen fontos kérdések, főként európai szinten kell fellépnünk a tengeri eh, szennyezés eh, ellen, és egyébként ez már tegnap is láthányos volt eh, a műanyag irányelv kapcsán az Európai Parlament megszavazta azt, hogy az óceánokat tisztítsuk meg. Úgy, olyan formában, ahogy ezt én is javasoltam. Ezen kívül a veszélyeztetett fajok megőrzése is nagyon fontos cél, az illegális halászat elleni harc, mert bizony meg kell védenünk az óceánokat a műanyag elszaporodásától. Vannak olyan fajta halászati eszközök, amelyek a környezetet súlyosan ö, korlátozzák, és ezeknek az alkalmazásával kapcsolatban nem termelődik újra a halállomány, tehát ilyen értelemben az emberi táplálékláncba is beleszól. Fontos lenne tehát az, hogy az Európai Unió az új horizontok kidolgozásában, a nagy cetfélék védelmében és más környezetvédelmi kérdésekben is zászlós szerepet kapjon. mindenképpen szerettem volna elmondani. Van néhány olyan gondolat, amelyet tovább szeretnék majd erősíteni, de egyébként azt gondolom, hogy a javaslat alapvetően jó, szerintem minden bizonyal gyümölcsöző lesz az együttműködés is, és majd egy ambiciózus javaslattal fogok előállni, aminek az lesz a célja, hogy a regionális fejlesztési szempontokat is figyelembe tudjuk venni. Thank you very much, Mr. Nagyon szépen köszönjük Omázsé úrnak, most pedig megadom a szót az árnyék jelentéstevőknek. Haladnunk kell, mert kevés az időnk, úgyhogy mindenkit kérnék, hogy röviden szóljon csak hozzá. Frida úrral kezdjük. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Én is szerettem volna ehhez még hozzászólni, és azokra a gondolatokra rámutatni, amelyeket mindenképpen figyelembe kell venni a jelentés megalkotásánál. Itt egy egyszerűsítésre is szükség van az alapokhoz való hozzáférés területén, ugyanakkor nagyon fontos lenne az, hogy a projektek szempontjából is innovatív legyen az új javaslat. A több ellenőrzés nem szabad, hogy több bürokrá- bürokráciához vezessen és felesleges költségekhez, illetve vannak még olyan módosítások is, amelyeknek köszönhetően a régiók válnak központi szereplőkké a programok megvalósításában és kezelésében. Tehát nagyobb egyetértésre van szükség a helyi önkormányzatokkal, regionális önkormányzatokkal egyeztetni kell, hogy a munkaerőpiaci hatásokat is javítani és optimalizálni lehessen. Természetesen van itt még két olyan aspektus is, ami mindenképpen kell, hogy szerepeljen a jövőbeli javaslatban, a bizottsági javaslathoz képest. Először is szeretnénk legalább megőrizni a jelenlegi forrás szintet, vagy finanszírozási szintet, mert bizony a közvetett és közvetlen kezelés kapcsán a jelenlegi költségvetési javaslatokban nagyon aggasztó az, hogy 2020-ra mínusz 13%-ot látunk. Ugye itt állandóan a flották leszereléséről beszélünk, hogyha valóban arra van szó szükség, hogy a kis kézműves halászokat támogassuk, főként az ultraperiférikus régiókban, de hát azért ne felejtsük el azt, hogy mondjuk egész Dél-Európa gyakorlatilag a helyi kisméretű halászattal van összefüggésben, tehát ott ez egy nagyon fontos gazdasági szektor, és ezért gazdasági és környezetvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni, vagyis az adat tudtok, tehát az információ cserére is oda kell figyelni, illetve a halászat és turizmus kapcsolatát kell erősítenünk. Én azt gondolom, hogy ezek fontos szempontok, amiknek szerepelniük kellene. A másik fontos terület pedig az oktatás, a képzés és a fiatalok bevonása, hogyha azt szeretnénk, hogy a jövőben is legyen halászat. Ha a fiataloknak nem adunk forrásokat arra, hogy diverzifikálják a tevékenységüket, akkor sose fognak tudni beépülni a rendszerbe. Az új programozásból még a humán tőkét vagy erőforrást is kivették, illetve a szociális párbeszédre vonatkozó rész, pedig ez számunkra nagyon-nagyon fontos. És a 2020 utáni költségvetés szempontjából erre mindenképpen oda kell figyelni. Fenntartható halászatra van szükség, a nők szerepe a helyi társadalomban, és a szociális párbeszéd a harmadik téma, amit hangsúlyoznunk kell. Ezen kívül pedig fontosnak gondolom azt, hogy a bizottságban a lehető legtöbbet tudjunk tenni a kézműves halászat melléktermékei, illetve mellékes tevékenységei területén. Ugye ilyen például a régi fajta ö, eszközök ö, újrahasznosítása. Csak egy közös együttműködésen alapuló megközelítéssel leszünk képesek racionálisan és fenntartható módon kezelni a halászat kérdését. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Fitó úrnak adok most szót árnyék jelentéstevőként. Kérem, hogy ön is röviden fogalmazzon. La prima per, eh, partendo... Három rövid szösszenet. Az első a javaslat eh, alapjaira vonatkozik. A módosításaink e három kérdésre fognak alapvetően e, fókuszálni. Az első az egyszerűsítésre vonatkozik majd, más rendeletekkel való e, összhangban, hogy a szektor befektetői, beruházói a meglévő eszközöket ki tudják használni, és a különböző szervezetekkel ezt együttműködésben tudják megvalósítani. Másodszorban pedig csökkentsük a környezeti vagy klímaváltozás miatti hatások, negatív hatások problémáját egy garancia alap létrehozásán keresztül. A harmadik pedig az egész szektor gazdasági és szociális szempontjaira való odafigyelés, főként a fiatal halászok, halászati befektetők, vállalkozók helyzetének megkönnyítése érdekében a képzésen keresztül is. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Árnyék előadó vagyok, itt is és a Halászati Szakbizottságban is, és osztom kollégáim, különösen Omázsé kollega véleményét. A bizottság a szubszidiaritás elvét tiszteletben tartja ebben a, a javaslatban, de nem az arányosságot. Lehetőséget kell biztosítani minden tagállamnak a halászati területekkel kapcsolatban, és azonos lehetőséget. A partmenti halászat fent, jelenlegi formájában fenntarthatatlan, és úgy gondolom, hogy újra kell tárgyalni a halászati kapacitásokat is. Ami A módosítókat illeti a rugalmasság és az egyszerűsítés érdekében nyújtottunk most több módosítót, ezt a, ezt a, ezen a területen folytatni kell a munkát. Az és is fontosnak tartjuk, és eh, a kereskedelmi halászat egyik eh, alternatívájaként eh, képzeljük el. Úgy gondoljuk, hogy nagyobb támogatást kellene kapjon társfinanszírozás formájában is. Véleményünk szerint a társfinanszírozási arányt növelni kell. Végül, de nem utolsó sorban, a társfinanszírozás bizonyos eseteknél szintén növelni kell, a helyi szintű innovatív akciókat, támogatni kell a társadalmi akciókat a helyi fejlesztési stratégiákon belül, és ösztönözni kell a fiatal halászokat. Védeni kell a biodiverzitást, és az akvakultúra és halászat bevételeinek diverzifikálásával is. Szükségesnek, szükségesek lesznek kompenzációs kifizetések, időszakos halázat bevezetése, és úgy gondolom, hogy mindez többletértéket jelenthet a halászat és akvakultúra ágazatnak. A módosítóimat ugyanolyan felfogással vontam be, mint az előadó írta a munkáját, és remélem ez a jövőben is jól fog működni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Demátó úr. Azt kérem, hogy legyen rövid. Köszönöm szépen. Szeretnék a környezetvédelmi kérdésekből kiindulni, ezekkel egyetértünk alapvetően, de azért lesznek még más módosításaink is mert a szociális szempontokat is és a biológiai szempontokat is figyelembe kell venni. Konkrétan a 14-es cikkben nagyon fontos az, hogy a kis helyi halászati vállalkozásokat kell segíteni pénzügyi eszközökkel és a mikrohitelhez való hozzájutással. A 17-es módosítás a generációváltáshoz is hozzájárul, ugyanakkor nem szabad, hogy a teljes halászati kapacitásra mindennek hatása legyen. A képzés, naprakész információk, a bevált gyakorlatok terjesztése, a biodiverzitás szempontjából bevált gyakorlatokra való figyelemfelhívás és munkahelyi biztonság, illetve egészségvédelem. Ezek a témák a 17-es cikkben azt is láthatjuk, hogy Fontos az, hogy az akvakultúrával foglalkozó vállalkozásokat is bevonjuk, aztán itt vannak az ösztönzők arra vonatkozólag, hogy biztosításokat lehessen kötni, de hát ugye itt a klímaváltozás, de egyszerű környezeti tényezők is nagyon gyakran okozhatnak nagy károkat nyílt tengeren. Köszönöm. Köszönöm. Most az Európai Bizottság képviselője kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid leszek, ígérem. Ha megengedik, akkor köszönetet mondok az előadónak a véleménytervezetért. Nem fogok tudni minden megjegyzésre válaszolni, de néhány dolgot kiemelnék. Először is ha, hangsúlyoznám, hogy a teljesítés egyszer, a szállítást egyszerűsítjük. A számos akciót tartalmaz, nem kimerítő listája van az, azoknak az előírásoknak, amelyeket tulajdonképpen mindent lehet támogatni az EMFF-ből, természetesen akkor, hogyha nem tartoznak a nem jogosult tevékenységek listájára. Ezzel a tagállamok megkapják a szükséges rugalmasságot, és egyéni igényeik szerint végezhetik ezt a tevékenységet. De a támogatások, amelyeket önök most felvetettek, mint a nők szerepe, képzés, ez már mind szerepel, és ez mind elérhető. A második dolog az új javaslat, jobban kívánja támogatni a közös halászati politika megvalósítását. Emlékeztetném önöket arra, hogy az MFF, a éves pénzügyi, eh, az EMFF a megfelelő tengerészeti alap, és a CFP-nek természetesen a, a vívmányait és a fenntartható akvakultúráit is figyelembe veszi. Az ökoszisztéma és a tengeri bioszisztéma, az, a kék gazdaság és egyéb nemzetközi vállalások a tengeri, az óceán irányítás területén mind ide tartoznak. De helyi szinten is a partmenti közösségek munkájára is támaszkodunk. A támogatásokkal mindenhez hozzá lehet férni a, a helyi fejlesztésekben, a költségvetési keretekről. 5%-os csökkentést javaslunk. Ez megfelel alapvetően az Egyesült Királyság eh, kilépésének költségvetési vonzatával. Azt eh, próbáltuk bemutatni, hogy a nominális értékben 96,5%-át megtarthatják a tagországok a jelenlegi programozási periódusban eh, utalt borítékoknak a távoli területekre vonatkozóan. A távoli tereke, területekkel kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy a jövőbeni alapra vonatkozó javaslat eh, kielégíti a területek igényeit. A bizottság új stratégiai és integrált eh, megközelít, integratív eh, megközelítést javasolt. A az allokációk 50%-áig lehet a további költségeket fedezni, a másik felét pedig strukturális beruházásokra és a kék gazdaságra kell fordítani. A támogatás intenzitása az 50% helyett 85%-ra emelkedik, és ez a, a távoli területek, plusz az a preferenciás bánásmód, amelyet a, a kisléptékű partmenti halászat számára javaslunk, megfelelően biztosítják azt, hogy ezek a régiók is fejlődjenek. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Omázsi asszony, nagyon röviden. Nagyon rövid leszek, de nehéz erre válaszolni. 12-kor kezdünk szavazni. Nagyon fontos az, hogy közös álláspontra jussunk. de minden bizonyal ez nehéz is lesz. Thank you very much. It was really... Köszönöm szépen, valóban rövid volt. Köszönjük. Jó. A módosítók javaslata eh, november 8-a csütörtök. Dél. Egyebek között erre most nincs idő. A következő ülésünk november 15-én lesz Strasbourgban. A koordinátor ülésekre pedig 10 percünk maradt. Itt egyetlen egy kérdés az, amit meg kell beszélnünk. Ugye elkezdhetjük a koordinátorok ülését. Egyetlen egy kérdés.